Okay, now we have to... Yeah. Okay, colleagues, if we can take our seat. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Kezdenénk ezt a mai különleges ülést. Eszmecserére kerül sor fiatalokkal a European Youth Eventről, az EU külügyi fellépésének szerepéről, a migrációs áramlattal kapcsolatban. Ez egy rendkívül fontos téma. és tudjuk, hogy politikai kihívások, nehézségek övezik ezt a problémát. Mindent meg kell tenni azért, hogy üdvözölhessük azokat, akik a háború elől menekülnek, illetve integráljuk őket. De ezzel kapcsolatban is nehézségeink vannak. Üdvözlöm mai napon a vendégeinket. Májusban került sor a European Youth Event második alkalommal történt meg, megszervezésére 7,5 ezer fiatal látogatott el Strasbourgba. Olyan kérdéseket vitattak meg, amelyeket most az Európai Parlament különböző szakbizottságai tárgyalnak. A mi szakbizottságunk szeptemberben kapta meg a European Youth Event dokumentum, dokumentum, dokumentumait, új ötletek egy jobb jövőért, ezt a címet adták neki. Tehát elsősorban új ötletekről van szó. A mai napon három rövid felszólalást fogunk meghallgatni. Ezt a képviselőknek is mondom, hogy rövid hozzászólásokról van szó. Három rövid ötletet hallunk, és utána pedig a reakciókat fogjuk meghallgatni. Mindenki max. két percig beszélhet és reméljük, hogy a mai ötletek, amiket a, meg, amiket a meghívóinktól hallunk, megtalálják majd a megfelelő fogadtatást a szakbizottságban. Három hozzászólónk van. Linda Szlapakova, aki Brüsszelben tanul a Szárius kollégiumban nemzetközi tanulmányokat, az európai béke tanulmányok foglalkoztatják leginkább a radikalizáció, illetve a vallás és politikai szélsőségek témáját vizsgálja közelebbről. Korábban a belga cseh nagykövetsége volt gyakornok, jelenleg az európai politikai tanulmányok központjában gyakorla, gyakornok. Itt van Linda előttem. Andrea Gavrila a következő. akit, aki most kapta meg az ügyvédi kinevezését Angliában és Walesben. Különböző kormányügynökségeknek dolgozott, ismeri az Európai Emberi Jogi Bizottság, Bíróságot és az Egyesült Államok különböző bíróságait is. Az emberi jogokkal foglalkozik a szociális igazságosság az embercsempészettel. Mateusz Frandejuszka, a harmadik vendégünk, aki Lengyelországból gyerekkorában menekült el Lengyel- Németországba, tehát pontosan ismeri a menekültek sorsát. 2015-ig a Német Migrációs Hivatalban dolgozott, és, az ifjúsági szer- és egy ifjúsági szervezetet vezetett, a SZEZI nevű szakszervezet ifjúsági szekcióját vezette, és ott is migrációval foglalkozott. Nem szaporítom a szót, Mateusz, kérem, hogy az első ötletét mondjuk el, utána meghallgatjuk a második és harmadik elképzelést, és aztán a kollégák fognak majd reagálni. Mateusz. Köszönöm szépen. Javaslatom értelmében az európai tagállamok diplomáciai képviselői megfelelő információt kapnának az összes ö, migránsról, és így humanitárius alapon megfelelő védelmét tudnának adni a menekülteknek. Így sokkal könnyebben el lehet érni azokat a menekülteket, akiknek, akik rászorulnak erre. Ez azt jelenti, hogy a diplomáciai kiküldetések, tehát a ö, nagykövetségek is úgy ö, jutnak információhoz, hogy nem kell ezt külön csatornákon kérniük. Ennek az lenne az előnye, hogy kezdettől fogva tudunk védelmet nyújtani a menekülteknek, tehát számos kommunikációs utat kizárunk, és remélhetőleg ez így hatékonyabb lesz. Elképzelhető, hogy ez arra is alkalmas lesz, hogy az embereket meggátoljuk abban, hogy illegálisan lépjék át a földközi tengert. Amíg a német migrációs hivatalban dolgoztam, gyakran találkoztam azzal a problémával, hogy az emberek félnek attól, hogy elfogadják-e a menekült kérelmüket, hogyha nem lettek volna, hogy ez nem foglalkoztatta volna őket, nem, nem gondolták volna úgy, hogy megkapják a menekült státusz, akkor nem utazták volna el veszélyes úton egészen Európáig. Elképzelhető, hogy a menekültek el sem tudják hagyni azt az országot, ahonnan menekülniük kell. Humanitárius segítséget kell nyújtni azoknak, akik nem tudnak elmenekülni, és már az érintett területeken lehet kezelni a menekült kérelmeket, ezáltal mondom, kevesebb ember indulna el a veszélyes úton, és nem jutnának ember csempészek kezére. Ez egy nem új fajta menekült státusz, ez egy olyan dolog, amire, aminek már komoly gyakorlata van az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin Amerikában. Köszönöm szépen, ki remekül betartotta a hozzászólás időt. Andrea Gabriel következik. Hagyjuk a következő elképzelést. Kollégák, mindenki hallotta az elképzelést, erre kell mindjárt reagálni. Andrea. My proposal today. A mai javaslatom az Európai Unió számára azt jelenti, vagy abban áll, hogy a konfliktusos országokban hozzanak létre szabad, illetve biztonságos zónákat. Tehát nem Európában védenénk meg a menekülteket, hanem a konfliktus forrásánál. Biztonságos városokat kell létrehozni az Európai Unió segítségével. A biztonságos városok partneri kapcsolatokat hozhatnak létre európai városokkal konkrét kérdésekben, de először is a konfliktusos háborús területeken kell létrehozni ezeket, a védett területeket. Ezt úgy kell megtenni, hogy katonai biztonságot is garantálni lehessen. A migránsokról és menekültekről szóló New Yorki csúcson született egy nyilatkozat, ezt több mint száz ország aláírta, és azt hiszem, hogy ez jó kezdet. Talán így visszajuthatunk a békéhez és a stabilitáshoz. Második dolog, nagyon fontos, hogy szociálisan is támogassa az Európai Unió polgárok a menekülteket. Egészségügyi és oktatási infrastruktúrákat kell a menekültek rendelkezésére bocsátani, illetve meg kell tanítani a menekülteknek, hogy önállóak legyenek. Nem házat kell nekik adni, hanem anyagot, hogy házat építhessenek. Azok, akik ilyen védett zónákban élnek, hozzáférnek az oktatáshoz és az egészségügyhez, ezt biztosítani kell, de azt a lehetőséget is meg kell adni nekik, hogy szabadon fejleszthessék magukat, illetve a jogállamiság szellemében és külföldi intervenció nélkül saját maguk is vállalkozhassanak. Nagyon fontos tehát az, hogy vállalkozó szelleműek legyenek ezek az emberek, illetve kapjanak például földterületet, hogy élelmiszert is, is előállíthassanak. Jó, köszönöm szépen, ez volt a második eh, észrevétel. Eh, ma egyébként majd beszélünk Szíriáról, és arról, hogy a humanitárius segély hogyan jut el oda majd a bizottság is elmondja a véleményét. Ez nagyon jó elképzelés, illetve a jobb együttműködés tagállamok között az első észrevétel is remek volt. Há, lesz még egy harmadik ötletünk, elképzelésünk, de azt hiszem, hogy most meg fogunk hallgatni két képviselőt, és aztán a többi képviselő a többi észrevételre fog reagálni. De Szárnez asszony az első. Merci beaucoup. Euh, très rapide. Köszönöm szépen nagyon gyorsan. Abszolút egyetértek az első javaslattal. Természetesen az Európai Uniónak az egyes országokban megérkezett menekültek számára meg kellett volna nyitni, kellett volna nyitni azokban az országokban menedékbenyújtás, menedékkérelem benyújtási irodát, ahova megérkeztek először Jordániában, Libanonban, stb. Hiszen elfogadhatatlan, hogy a saját, illetve a családjuk életét kockáztassák ezek az emberek annak érdekében, hogy a menedékkéremüket benyújtsák. Teljes mértékben egyetértek ezért az első javaslattal. Több a, kanadi, a kanadaiak ugyanígy csinálták ezt, a Szíriával határos országokban bírálták el a menedékkéremeket, és így szállították aztán a menekülteket Kanad, Kanadába. Köszönöm szépen. Én e, és ezt láttam, mondja az elnök, sokkal jobb lett volna Törökországban kezelni a problémát, még mielőtt a tömeges migráció beindult volna. Páncéri úr következik. Ja, a Grazie. E, e devo dire che sempre apprezzato. Köszönöm szépen mindig nagyra becsülöm, a új elképzelések után kutatunk, és az még jobb, hogyha ezt három fiataltól halljuk. De én mindig azt szoktam mondani azért a nehézségeket is. Nézzük először is a diplomáciai missziók kérdését. Azt hiszem, itt van még egy pár olyan hozzávaló, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. Egy, ezeket a nagykövetségeket meg kéne erősíteni, mert jelenleg képtelenek arra a nagykövetségek, hogy ezt a feladatot ellátsák. Kettő, nagyon fontos, hogy az európaiak hajlandóak legyenek befogadni a, be, a bevándorlókat. Kanada jelenleg az egyetlen ilyen ország, az Európai Unióban nem nagyon van ilyen, nincs szolidaritás, nem hajlandók elosztani egymás között a migránsokat az európaiak. Harmadik dolog, többféle migrációval gazdasági bevándorlás esetében igen, meg lehet indokolni, hogy miért kéne a nagykövetségeket használni erre, de azért van itt egy ellentmondás. Sok tagállam ugyanis egyáltalán nem akarnak gazdasági bevándorlót befogadni. Azt gondolják, hogy ezek az emberek maradjanak otthon. Ma ez a többségi vélemény az EU-ban. De van egy másik féle migráció is. Olyan emberek ezek, akik háborúk üldöztetés elől menekülnek. Itt az idő a gond. De egyszerűen nincs arra idő, hogy egy listát állítsunk össze, és a, diplomácia, a diplomáciai képviseleten, tehát a nagykövetségen ö, megvárják ezek a, vagy a nagykövetség től várják ezek az emberek, hogy megkapják a menekül státuszt. Nem, azonnal el kell hagyniuk az országot, nem tudnak erre várni. Ezért nehézkes egy kicsit ez. Szerintem ez egy nagyon jó intuíció, de azt hiszem, hogy számos hozzávaló még hiányzik. Köszönöm. Okay, so some of the practical issues igen, ezek a gyakorlati kérdések, amelyek a, ezen politikai javaslatok végrehajtásával kapcsolatosak. Először is ezt a témát le fogjuk zárni. Andrea szeretne válaszolni a két képviselőnek? Azt gondolom. Azt hiszem, hogy inkább Mateusz javaslatára reagálnak, de azt a problémát ami a gazdasági migrációval kapcsolatos, ezt erre hosszú távú választ kell adni, és a megelőzésre kellene koncentrálni. Köszönöm szépen, Mateusz. Köszönöm szépen Szárnes asszonynak, aki támogatja a javaslatunkat, az áj javaslatát. Páncerai úrnak pedig azt mondanám, Természetesen nehéz ezt a típusú feladatot felvenni az európai diplomáciai küldöttségek feladatai közé, de ahogy már mondtam, nagyon fontos megosztani ezt a feladatot a tagállamok között. Egyetlen nagykövetség egy nagykövetség, nem egy nagykövetség kapná meg a kérelmeket, hanem megosztanák ezt a feladatot. Természetesen fel kell készíteni erre a hivatalnokokat is. A másik dolog, amit mondott, a az azonnali segítségre szoruló emberek, például a szírek esetében, amikor ők menedéket kérnek a nagykövetségen, azonnal dokumentummal kellene ellátni őket, aminek köszönhetően beléphetnének, az, beutazhatnának az Európai Unióba, és nem kellene illegálisan veszélyes útat vállalniuk. Köszönöm szépen. Hát jó ötlet, mondja az elnök, de politikailag nagyon nehéz a tagállamok közötti ezt az együttműködést eh, elérni. Az UNHCR-nek nagyon sok eh, tapasztalata van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a helyszínen eh, kezelni ezeket a problémákat, de vannak problémák, vannak olyan javaslatok is, illetve vannak olyan megoldások is, amikor az ENSZ programból jönnek, tehát közvetlenül a menekült táborokból kiemelt menekültek érkeznek el tagá- Európai Uniós tagállamokba. Tehát az UNHCR-nek van erre tapasztalat, ők tudják, mit kell csinálni. Linda Lapatkova következik, meghallgatjuk a következő két ötletet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Látjuk, hogy több millió család több család utazik a földközi tengeren keresztül, és veszélyezteti az életét, ez tömeges bevándorlásnak számít, és ezt meg kellene akadályozni. Az euromediterrán keretet kellene létrehozni, a fiatalok aggodalmait kellene itt komolyan venni először, és biztosítani kellene a jobb, az oktatáshoz való jobb hozzáférést, a, biztonság, a munkahelyeket teremteni a fiatalok számára, hiszen a munkanélküliség és a kilátástalan bizonytalanság az egyik legfontosabb push a fiatalok esetében. Sok fiatalnak nincs más lehetősége, mint az, hogy újra és újra megpróbálja elhagyni hazáját, mert nincs más kilátása másodszor. Nagyobb együttműködésre van szükség a civil társadalmi és az ifjúsági szervezetek között, Európában és külföldön. Az erőszakos radikalizáció megszüntetése vagy megelőzése érdeke, érdekében az erőszakos eh, szélsőségesség az a legszörnyűbb szintje ennek a vásárnak, és ez csak jobban erősíti a pluralizálja a társadalmainkat. Tehát ezt kell megelőzni, a szélsőségeseket, a radikalizációt, és megszüntetni az erőszakot. Azt hiszem, hogy mindez ugyanis exportálható és harmadszor pedig hatékony integrációs programákat kell eh, kidolgozni a menekültek számára, hogy annak érdekében, hogy befogadóbbak legyünk, eh, és, és olyan eh, környezetet biztosítsuk a fiatalok számára, amelyben vannak kilátásai. Köszönöm szépen, elnök! Andrea Gabriela mutatja be a második ötletet a második fordulóban. ugye, hogyha megtanítjuk az embereket halászni, akkor egész életükre képesek lesznek élemet szerezni maguknak. Ennek érdekében egy Európai Uniós béketestületet kellene létrehozni, illetve test, és ezt az Európai Unió finanszírozna, és ez önfenntartó kapacitásokat hozna létre a, a tehetséges fiatalok, akik a békért és a fenntartható fejlődésért küzdenek, ellátogathatnának a konfliktussal sújtott területekre, ahol segíteni tudnának, illetve oktatást tudnának nyújtani a fenntartható fejlődésről, vagy mezőgazdasági termelésről, stb. És számos ilyen Számos ilyen példa van. Malaviban például volt egy fiatal, aki elektromos szélmalmokat épített különböző alkatrészekből. A konfliktusok megelőzése nagyon fontos, a helyi NGO-k, illetve az iskolák együttműködése. A az integrációs tréninget és a minimális bért vagy fizetést az Európai Uniónak kellene állnia. A tevékenységeket, illetve az eredményeket, ezekről be kellene számolni, és, világ, és közé kellene tenni azért, hogy mások számára is inspirációt nyújtsanak. Az Európai Uniónak segítenie kell a fiataloknak abban, hogy értelmes jövőt válasszanak inkább, és nem a, a hősi halált. Ennek köszönhetően a szélsőséges radikalizáció elkerülhető. Köszönöm szépen, mondja az elnök, van-e hozzászólás a fiatalok integrációja az első ötlet, a másik pedig a fiatalok motiválása abban, hogy együttműködjenek, közösen találjanak megoldásokat. Afrikában a demográfiai fejlődés hatalmas kihívás, ami a munkahelyteremtést illeti. Tegnap egy nagyon érdekes előadásra került sor az intelligens falvakkal kapcsolatban, ahol a afrikai falvak a nagy gerinchálózaton kívüli eh, intelligens energiaellátási rendszereket tudtak létrehozni. A technológia transfer például eh, már fontos központi téma. Eh, szeretne valaki reagálni erre a két gondolatra? Elítessék. Uh, yeah, I just wanted to thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vannak ma, és megosztották velünk az észrevételeiket. Egy kicsit elkéstem, egy másik ülésen voltam, és lehet, hogy már kitértek erre a témára, de szeretném elmondani, hogy mi itt a parlamentben évek óta, vagy legalábbis az elmúlt két év során folyamatosan azt mondtuk, hogy olyan megoldásra lenne szükség, amelyel megosztjuk a terheket EU-s szinten a tagállamok között. Két héttel ezelőtt New Yorkban jártam az első olyan konferencián, amely a nagy migrációs mozgásokkal, hullámokkal foglalkozik, és persze globális erőfeszítésekre van szükség, ezt ott is megállapítottuk, hiszen a migráció és a menekültügy globális jelenség, globális megoldásra van szükség. De mennyire lehetünk mi hitelesek az Európai Unió részéről, miközben, hogy amikor miközben globális megoldást követelünk, mi az Európai Unión belül sem tudunk közös megoldásban megállapodni. Hat tagállam van a 28-ból itt az Európai Unióban, amely a menekült kérelmek 40%-át kell, hogy elbírálja, ez nem fenntartható nyilvánvalóan, de hogyha 28 tagállam közösen osztazna ebben a feladatban, akkor fenntartható lenne a rendszer. A parlament tehát egy közös megoldást követel. Mi parlamenti képviselők szinte hetente hazautazunk, és megpróbálunk a választópolgárainkkal párbeszédet folytatni. Nem mindig könnyű megérteni, megértetni az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament különböző hatásköreit a polgárokkal, de mindenképpen közösen kell ezt a terhet viselnünk, máskülönben nem fog menni. Köszönöm. Anna Gomás. Köszönöm szépen. Én is nagyon sajnálom, hogy nem tudtam meghallgatni az előadások legelejét, mert én is egy másik ülésen voltam, de a végét hallottam, és a vége nagyon megérintett. Mindenképpen szükség van arra, hogy a fiatalok aktívak legyenek aktívan sikra szálljanak a demokráciáért, a jogállamiságért és az emberi jogokért. Ezért is szükség van arra, hogy követeljük a kormányainktól, hogy stratégiai beruházásokat eszközöljenek olyan programokba, amelyek megakadályozzák a szélsőséges ideológiák további terjedését, amely ideológiák erőszakot, erőszakhoz vezetnek. Szerintem a kormányaink nem tettek eleget ezen a téren. A parlament egy évvel ezelőtt készített egy jelentést erről a témáról. Szerintem nem ruháznak be eleget a tagállamok ezekbe a projektekbe, és ezek a projektek egyébként sem fognak működni, hogyha a helyi szintű ifjúsági szervezeteket nem vonjuk be, a fiatalokat be kell vonni, hogy maguk is aktívan részt vegyenek a terrorista csoportok ideológiájának terjedésének a megakadályozásában hiszen ezek az ideológiák több erőszakhoz vezetnek. Persze összefügg ez azokkal a szakpolitikákkal, amelyek a fiatalok kezében lehetőségeket adnak, munkahelyeket teremtenek a számukra, és így tovább. Nem tudunk a megelőzés terén jó munkát végezni, hogyha mindeközben a fiataloknak nem kínálunk megfelelő lehetőségeket, nem teremtünk számukra megfelelő munkahelyeket, és így tovább. Ez azt is jelenti, hogy véget kell vetni ennek a buta, megszorító politikának, amely egyébként a biztonság szempontjából is nagyon nagy károkat okozott, és a, szoci- a társadalmi integráció persze nagyon fontos. Megerősítem azt is, ami elhangzott a menekültekre vonatkozóan. Az, ahogyan a kormányaink a menekültek, illetve a menekült és migrációs hullámot kezelték, helytelen volt. Nem lehet őket megállítani falakkal, kerítésekkel, ide fognak jönni Európába, sőt egyre nagyobb érkeznek majd. Konfliktus kezelésre van szükség, és megfelelően kell kezelni ezt a helyzetet. Egy közös megközelítésre van szükség, egy olyan megközelítésre, amely nem az embercsempészek malmára hajtja a vizet ezentúl. Az embercsempészek nagyon is jól tudják, hogy hogyan kell kezelni a menekült hullámot. Mi vagyunk azok, akik nem tudják kezelni, mert a gyakorlatban, valójában az embercsempészek malmára hajtottuk a vizet. Csak akkor tudjuk megállítani az embercsempészeket, hogyha biztonságos és legális útvonalakat nyitunk meg, akár a menekültek, akár a migránsok számára. Amíg a kormányaink ezt nem hajlandók megtenni, addig az embercsempészeket segítjük, és fontos, hogy a fiatalokat is megnyerjük a magunk ügye számára. Azt javasolnám, hogy a következő két felszólalat is hallgassuk meg, és a válaszokat aztán a legvégén hallgass, hallgatjuk meg, mert különben nem lesz elég időnk. Lehet, hogy az Európai Bizottság is hozzá szeretne szólni a fiatalok, az európai fiatalok önkéntes szerveződéséhez, ennek témájához. Linda a következő. Tessék. Köszönöm szépen. A mondanom összefügg azzal, amit az imént hallhattunk az embercsempészekről és a jogszabályok betartatásáról. A Europol legutóbbi jelentése az embercsempészetről azt mutatja, hogy bűnszervezetek állnak az embercsempészet hátterében, ezért is fontos, hogy legális útvonalakat nyissunk meg a migránsok számára, ugyanakkor azonban többet kell tenni a jogszabályok betartatása területén, és a határok védelme területén, annak ér- és persze a szervezett bűnözés elleni fellépésben. Az EU-s ügynökségek és a harmadik országok közötti együttműködést meg kellene erősíteni, vannak már erre vonatkozó platformok, amelyek a Europol, Eurojust és a tagállami ügynökségek és hatóságok közötti együttműködést segítik, de szerintem a harmadik országokkal kellene mindenek előtt megerősíteni az együttműködést, azért, hogy a szervezett bűnözés ellen hatékonyabban fel tudjunk lépni. A Europol nem régiben létrehozta az európai ember, embercsempészet elleni küzdelmet irányító központot. Szerintem hasonló központokra lenne szükség. Emellett a Földközi Tengeri Unió vonatkozásában is létre lehetne hozni egy multilaterális platformot e témakörben. Másodszorban ami talán még fontosabb, elengedhetetlen, hogy a jelenlegi politikai légkör tekintve egy olyan narratívát hozzunk létre, amely a migránsokat nem démonizálja, hanem ehelyett az embercsempészet ellen és a szervezet bűnözés ellen kell fellépni. Minden szakpolitika egy bizonyos diskurzus, egy bizonyos narratíva kíséretében jelenik meg. Nagyon fontos, hogy Európában itt tegyünk valamit, világos eltéve, hogy nem a migránsok azok, akik a terrorizmus terjesztik és a szervezet bűnözés segítik elő. Köszönöm. Köszönjük. Matéusz a következő. Köszönöm. Második javaslatom az az, hogy hozunk létre egy adatbázist, ahol a migránsok, ahova a migránsok föltölthetik a CV-jüket, és így meg lehet állapítani, hogy megfelelnek-e a készségeik, képességeik azoknak a hiány szakmáknak, amely, amely tagállamban amilyen tagállamba szeretnének menni. Így a tagállam is könnyebben talál munkaerőt, és a migráns is könnyebben megtalálja azt az országot, ahol igazán szükség van rá, attól függően milyen nyelveket beszél, mihez ért. a, nagyon fontos tehát az, hogy mind a két fél megtalálja a szemítását, a befogadó állam, illetve a migráns is. Nem csak a migráns akaratát kell és szándékát kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy mennyire képes az integrációra azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel átláthatóbb is lesz az EU. Én szakszervezeti múltal rendelkezem, és pontosan tudom, milyen nehéz akár egy európai polgárnak is belépnie a munkaerőpiacra. A migránsok még komolyabb kihívásokkal állnak szembe, hiszen a nyelv is korlát lehet, és nem tudják, hogy elismerik-e a különböző képzés, képzéseiket az EU-ban. Ez az ön bizalmukat is megtépázza. Nagyon fontos tehát az, hogy megfelelő esélyt adjunk ezeknek a migránsoknak arra, hogy ebbe integrálódni tudjanak a minkaerőpiacra. Ide tartozik az is, hogy a migránsok különböző képzettségét elismerjék Európában. Elképzelhető, hogy több olyan képzettség van, amit azokban nem fogadnak el. Ehhez egy nemzetközi harmonizált ekvivalencia, ekvivalencia rendszerre van szükség. Itt ez egy adatbázis is lehet, olyan tanúsítványokra van szükség, amelyet az európai tagállamok elfogadnak. Hogyha lét, ahhoz, hogy létezzen egy ilyen rendszer, azt gondolom, hogy a különböző közszolgáltatásokban többet be kell ruházni. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó két elképzelésre először Teresa Jiménez fog reagálni. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire fontos egy ilyen ülés, mint a mai, hogy a migráns problémáról, illetve a migrációról, erről a jelenségről is beszélhetünk, amely a, kint van az utcán, és mindenkit foglalkoztat. Nagyon örülök annak, hogy a fiatalokkal erről a témáról cserélhetünk eszmét, és örülök annak, hogy a két szakbizottság együttesen ülésezik. Az Európai Unió szava hihetősége forog kockán. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos. Itt játszódnak az események, ezen múlik minden, de természetesen a biztonság kérdése is fölmerül. A menekült válság, a migráció jelenségére meg kell találni a választ. A fiatalok szemében nagyon fontos az, hogy Európa erre hogy reagál, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Beszélünk külügyi fellépésről, a külügyi szolgálat fellépéséről, itt szolidaritásról is van szó, de a szolidaritás kifelé irányul, de szerintem nem csak erre lenne szükség, hanem belső szolidaritásra is, viszont ezt egyelőre nem lehet tapasztalni az EU-n belül. Milyen üzenetet kívánunk eljutatni a fiataloknak, ha még arra se vagyunk képesek, hogy megegyezzünk egy ilyen problémában? Az is nagyon fontos, hogy a származás kérdését meg tudjuk oldani, az emberek Európába akarnak jönni, mint hogy Európa egy egész lenne, egy egység, de nem erről van szó. Nem mondhatjuk azt, hogy Európa mindent megold, nem. Azt gondolom, hogy a kiváltó okot, az eredendő okot kell mindig megvizsgálni. Nem szabad azt megengedni, hogy az embereket áruként kezeljék, az embercsempészek, illetve azok, akik szállítják a bevándorlókat, a migránsokat, hihetetlenül sok pénzt keresnek a migránsokon, nyomást kell gyakorolni, hogy tényleg az igazi problémával, a, az eredendő okkal foglalkozzunk. Itt szervezett bűnözés az egyik ilyen ok, az embercsempészet, az ember kereskedelem. Ez egy modern találmány, ezt kell megszüntetni, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor bármit is kérhetünk, bármiről is fantáziálhatunk, nem fogjuk ezt elérni. Tehát szolidaritásra van szükség a tagállamok között, de nagyon fontos az, hogy a problémát a gyökerénél kezeljük. Köszönöm. Thank you. We're going... Köszönöm szépen, nem nagyon van már időnk. Más nem jelentkezett. Úgyhogy hallgassuk meg az utolsó két téma esetében a fiatalok véleményét, reakcióját, lenne. Köszönöm. Mindenképpen kell arról beszélni, hogy az Európai Unió milyen narratívával viszonyul ez a kérdéshez, és milyen ígéreteket tesz. Vajon az Európai Unió saját érdekeit mennyire veszi figyelembe a migrációval kapcsolatban? Minden egyes megállapodás úgy tűnik, hogy úgy jön létre, hogy az Európai Unió saját érdekeit veszi leginkább figyelembe. Ez elég kellemetlen helyzeteket szülhet. A fiatalok Európa felé jönnek reményteljesen. Vajon a jövőben mit fog? Valóban a jövőben ez mit fog ki, mit fog eredményezni, hogyha Európa csak a rövid távú érdekét viszi figyelembe, akkor mi, mihez vezet ez? Mi lesz a biztonsági helyzettel? Mi lesz a szomszédságban, a, politi- a szomszédsági politikával? Az európai tagállamok közötti kapcsolatot, illetve a Európa és a, földközi tenger déli partján lévő országok közötti kapcsolatot kéne javítani. Vajon hogy lehet a kiváltó okokat megszüntetni? Ez politikai akarat kérdése. Az Európai Parlament elkötelezettségéről szívesen hallok, tehát hogy lobbizni kéne azért, hogy a szolidaritás megtörténjen, de erről keveset hallunk mostanában. Köszönöm, Andrea. Reagálnék az előző észrevételre valóban gondot jelent az egység hiánya az Európai Unióban, és össze kell dolgoznunk. Az normális, hogy eltérnek a vélemények. Egyesülve a sokféleségben, ez a mottónk. Hogyan lehet ezt elérni? Az egyik lehetséges megoldás az, hogy a fiatalokhoz szólunk. A fiatalok könnyebben szót értenek egymással, könnyebben elfogadják a különbözőséget. Tehát továbbra is be kell ruházni az ifjúsági programokba. Amikor a fiatalok véleményét megkérdezzük, az azt jelenti, hogy jelentéssel ruházzuk fel azt, tehát értelmet látnak ebben a fiatalok. Nekünk is nagyon fontos az, hogy megrendezik a European Youth Eventet, az emberek kíváncsiak ránk, és arra is nagyon várunk, hogy az elképzeléseink meg is valósulnak. Az a ház, ahol nincs egység, ott hatalom sincs. Jó lenne, hogyha ez a ház, a tisztelt ház hat, ö, rendelkezne hatalommal. Köszönöm, Mateusz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy támogatta ezt az elképzelést, örültem ennek. Mostanában manapság az Európai Uniónak jobban össze kéne zárni, és be kéne mutatni, hogy a tagállamok képesek arra, hogy együttműködjenek migrációs kérdésekben is. Mi hárman a legnagyobb ifjúsági európai rendez, int, ö, rendezvényt képviseljük, mi vagyunk a fiatal Európa képviselői, mi is azt mondjuk, hogy olyan Európát szeretnénk, amely szolidáris, amely egységes, és egy olyan Európát, ahol a fiatalokat is meghallgatják. Köszönöm, elnök. Az Európai Bizottság felé fordulok. Két percben szeretnének nekem valamit mondani? Ma Maria de Paulis, nem tudom hol ül, de Maria következik, parancsoljon. Um, thank you, uh, Mrs. Chair. Um, hát Köszönöm szépen, elnök asszony. A migráció kiváltó okaival kapcsolatban hadd említsek néhány példát végrehajtunk bizonyos a, a Power Youth kezdeményezést tíz országban, és itt részt vehetnek a politikai döntéshozásban a fiatalok, illetve a szakmai továbbképzéssel, szakmai képzéssel kapcsolatos, illetve szakképzéssel kapcsolatos projekteket is hajtunk végre. E, igyekszünk elemezni a munkaerőpiacot, és elkerülni az oktatás és a e, munkaerőpiac közötti e, eltéréseket. Aztán a képesítések elismerése is fontos téma a partnerországban, hogy erősítsük a mobilitást a tagállamok között ezek ezzel természetesen a kiváltó okokat mindet nem tudjuk megoldani. Gyermekkortól kezdve foglalkozni kell ezekkel a problémákkal. A ma gyermekei a következő migrációs generációt fogják majd adni nagyon sok migráns gyermek érkezik Európa, Európában, ba, akiket nem kísérnek, kísérő nélkül érkeznek, ezért nagyon sebezhetőek. Számos intézkedés végrehajtására kerül sor, a legtöbb a főigazgató támogatásával a bizottságban ennek a koherenciáját biztosítandó. Emellett a különböző végrehajtott politikák eh, sorbavételére is eh, sor kerül. Aztán az ECO humanitárius eh, irodával is együttműködünk, hogy oktatást biztosítsunk, és az alapvető szükséges szolgáltatásokat a menekültek számára. Ezek csak, ez csak néhány példa, többet is tudunk, több példáról is be tudunk számolni, hogyha szeretnék. Köszönöm szépen, és köszönöm a, a vendégeinknek is. A valóság az az, hogy az Európai uniós intézmények megpróbálnak valamilyen megoldást kínálni a migrációs válságra, de ezt gyakran a tagállamok blokkolják ezeket a megoldásokat. Ezek azonban nehéz témák, legyünk őszinték. A politikusok, a közvéleményre is kell, hogy reagáljanak. Egy dolog itt beszélni, másrészt hazamenni és otthon kiállni, és konszenzusért küzdeni. A nemzeti kormányok a nemzeti hangulatra reagálnak, illetve a közvéleményre reagálnak. Úgyhogy egy egy jobb, koherensebb Európá eh, érdekében minden szinten kell eh, dolgoznunk. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönjük meg a fiataloknak, hogy eljöttek ma. And I think it's a good idea that we share in different committees here in different... Jó dolog eh, itt a különböző szakbizottságokban megosztani ezeket a eh, gondolatokat. Köszönöm szépen a részvételt, remélem, hogy a kollégák ugyanilyen fegyelmezettek lesznek a következő vitapont tárgyalása során is. Megint csak egy migrációs téma következik. A 13-as napi rendi pont. Ez egy közös jelentés a Fejlesztési Bizottság és a Külügyi Bizottság között az 55-ös cikk szerint. Ez a jelentés Menekült és migráns áramlatok kezelése az EU külső tevékenységének szerepe. Néhány évvel ezelőtt a Libe Bizottságban folyt a migráns válság, de világosá vált, hogy nem lehet egy belső nézőpontunk csak a migrációs témáról, hanem külső és belső szempontokat figyelembe kell venni. Ebben a mi szakbizottságunk is részt vett, az Afganisztán vita is fontos volt múlt héten, amikor a tanács által is aláírt egyezményre került sor, aztán különböző aspektusok vannak hatással a fejlesztési politikára, a külügyre, a fejlesztési támogatást mobilizált tettük annak érdekében, hogy a migrációs problémákra megoldást találjunk. Tehát ez a, ezek a témák több szinten is összefüggnek, ezért örülök annak, hogy egy közös jelentés készült Elena Valenciano és Agustin Diaz de Mera tollából és hogyha elolvasták a jelentést, akkor látják, hogy különböző ötleteket, gondolatot vetnek fel. Elenának adom meg először a szót. En efecto. Köszönöm szépen, elnök asszony! Valóban, folytatván az ön logikáját, azt kell mondjam, hogy bár ez egy saját kezdeményezésű jelentés, így aztán az EU struktúráit nem nagyon fogja megváltoztatni, meg más se nagyon, de a külügyi szolgálat eszköze olyan eszköz, amit egyre inkább figyelembe vesznek. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a külügyi bizottságból, illetve a fejlesztési bizottságból ki tudjuk fejezni a véleményünket. Szerintem egyébként elég nagy többség támogatja ezeket a véleményeket, és az európai lakosságnak is a nagy többsége így gondolkodik. Először is szeretnék köszönetet mondani Gézde Méra úrnak, aki nagyon nagy energiát befektetéssel dolgozott ezen a témán, mint mindig, nem egyszerű különben, amikor két szakbizottságnak kell együttműködni egy témában, de azt hiszem, hogy ez sokat hozzátesz a vita gazdagságához. Még van azért munkánk, de hadd mondjam el, hogy könnyű volt nagyon Diezdeméra úrral együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy a megegyezés is elég egyszerű volt. Talán mindenki tudja, hogy a saját kezdeményezésű jelentőség terjedelme kötött, és be, módosításokkal lehet ezt egy kicsit gazdagítani, de mind a két jelentéstevő alá fogja írni ezeket a módosításokat majd. A technikai megjegyzéseken kívül hadd mondjak el még két-három gondolatot, amelyek azt hiszem, hogy jól jellemzik a jelentést. Az Európai Unió afelé halad, hogy kezdjük megérteni a bevándorlást, az emberek mobilitását, de ez egyáltalán nem egyszerű, sok az ellentmondás. Egyrészt van egy defenzív megközelítésünk, azt mondjuk, hogy szeretnénk ellenőrizni a mozgást, az emberek mozgását, a mobilitás, a lehető legjobban akarjuk ellenőrizni az emberek belépését, illetve komoly aggodalom, erkölcsi vagy politikai aggodalom van azzal kapcsolatban is. Az itt a parlamentben is, a vezetők között is, politikai vezetők között is, illetve a lakosság között is, akik azt mondják, hogy sokkal befogadóbbnak kell lennünk. Ne vegyük el, hogy a nyugati civilizáció pontosan ilyen népmozgások vagy népvándorlások során alakult ki. Tehát nem mondhatjuk azt kinyugodt lelkiismerettel, hogy ennek, hogy ezt meg kell állítani. Az emberek mozognak, számosoknál fogva, van, akiket véd a nemzetközi jog, bár ezt nem mindig tartjuk tiszteletben, más módjai a mobilitásnak pedig most születnek fontosnak tartom, hogy védjük ezeket az embereket, de általában sok olyan ember van, akinek el kell menekülnie a lakhelyéről, jobb életkörülményeket szeretne keresni, és méltó körülmények között szeretne élni. Van itt egyfajta nehézség, tehát egyfajta ellentmondás, honnan, hogyan tudjuk azt megtenni, hogy ellenőrizzük az emberek mozgását, másrésztről viszont megfelelően méltó körülményeket a, hogyan teremtsünk, ezt próbáljuk megoldani. Az Európai Unió külügyi szolgálata nagyon sokat tehet azért, hogy javítsuk a jelenlegi állapotot. Azt hiszem, most túlságosan defenzívek vagyunk, pedig sürgősen, empatikusan, empatikusabban és humánusabban kéne viszonyulnunk a, pol- a menekültek vagy migránsok felé több fronton is folyik a munka. Azt kell elérnünk, hogy a jelenségeket, jelenség kiváltó okait próbáljuk meg orvosolni, tehát hogy a menekültek ne hagyják el a, az országukat, származási országukat, de nagyon sok a kétség ezzel kapcsolatban. Az Európai Parlament nagyon sok körülményt egyáltalán nem is ismert, hogy a kompakt egy, kom, egy elég komplex megegyezés rendszert, vagy egyezményt rendszert jelent európai országok, vagy harmadik országok között, ezt igazán nem ismeri az Európai Parlament. És a fejlesztési alapokat sem lehet egyáltalán felhasználni a migráns áramlatok kezelésére. A helyzet egyáltalán nem egyszerű. Az EU megengedte, hogy idáig fajuljon a helyzet, és, és sajnos nem túl jó döntéseket hoztunk. Sokkal rosszabb helyzet alakult ki, mint hogyha annak idején megfelelően kezeljük a problémát. Bizonyos intézkedéseket próbálnak azért végrehajtani, és azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlamentnek is lenne ebbe beleszólása. Vannak nemzetközi megállapodások, amelyeket nem hajtanak végre úgy, ahogy kéne, és csak véletlenszerűen szerzünk tudomást bizonyos egyezményekről. Például Afganisztán esetében van egy ilyen egyezmény visszafogadásról 80 ezer embert igénytez. Erről véletlenül szereztünk tudomást, de szeretnénk tudni, hogy konkrétan mikor, milyen körülmények között érvényes ez a megállapodás, kikre vonatkozik. Nagyon sok embert viszont a sorsára hagynak, magukra hagynak. Az emberek másfelé néznek, félre néznek, de ö, mégis léteznek ilyen egyezmények. De nem lehet csupán üresen üres kritikus szavakat hallatni, nem, javaslatok is kellenek, föl is kell lépni, de az is nagyon fontos, hogy az alapelveinkből induljunk ki. Ezek kell, hogy vezéreljék migráns kérdésben a fellépésünket. Az egyezmények, illetve az alapszerződések nagyon jól rögzítik ezeket az alapelveket, és ezt több európai szakpolitikában is megtaláljuk. A jelenlegi narratíva a migráns jelenséggel kapcsolatban nagyon-nagyon negatív, és azt gondolom, hogy az ígéreteinket be kell váltani, gondolok a különböző alapokra. Ezek sajnos a mai napig általában csak ígéretek, ezek nem léteznek. Én a bizottságot, illetve a külügyi szolgálatot szeretném támogatni, hogy tényleg hozzanak létre a migrációs politikában egy igazi külügyi dimenziát, dimenziót, egy közös migráns politikára van szükség, de egy stratégiára, egy stratégiai közös politikára, amely vállalja a felelősséget bizonyos kérdésekben, és amely a szolidaritáson alapul. Nagyon sok olyan kérdés van, amit még ki lehet amiről, meg lehet, amiről még lehetne beszélni, a embercsempészetről, a kiváltókokról, a harmadik országokkal való kapcsolatról a közös érdekek tiszteletben tartásáról, tehát nem arról van szó, hogy az Európai Uniónak rá kell erőltetni valamit a harmadik országra, vagy oda beszélhetnénk a nők szerepéről, hogy a nők miben segíthetnének, vagy hogyan segíthetnének a migráció kezelésében. És hadd mondjam el azt még, hogy nagyon várom a kollégák véleményét, a társ jelentéstevő kollégával együtt, az Európai Uniót meg kell erősíteni minden szempontból, mert csak hatékony külügyi fellépéssel, vagy külső fellépéssel lehet méltóbban kezelni az emberi lények mobilitásának jelenségét a 21. században. Köszönöm. Gracias. Diaz úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Linda. Én is szeretnék köszönetet mondani Elenának. Elena elképzelését én is osztom nagyon nagy mértékben a külügyi, a külpolitikával kapcsolatban, és próbálom ezeket harmonizálni azokkal a elképzelésekkel, amihez én értek, amivel én szoktam foglalkozni, fejlesztési politikával. A külügyi fellépésnek és a, és a fejlesztési politikának mindenképpen össze kell kapcsolódni. És azt gondolom, hogy ezt egy ilyen közös jelentéssel nagyon jó kifejezésre lehet jutadni. a kezdeményezéseink perspektíváját, itt meg lehet tárgyalni. Ez a téma ideológiai és filozófiai elképzeléseket is felvet, ezekről már beszélt Elena is. És engedjék meg, hogy egy kicsit részletesebben beszéljek a jelentésről. Hadd mondjam el azonban előtte azt, hogy tegnap első kézből tapasztaltam Luke, Rodrigo Pavo és Hautala kollégákkal, hogy ki mint gondolkodik erről. Ez egy nagyon érdekes találkozó volt, mert ők a hangot adtak különböző aggodalmaiknak, és azt gondolom, hogy ez nagyon jót tesz majd annak a közös munkának, amelyet ellenállva végzünk. 18-a a határidő, úgyhogy kérnék mindenkit, hogy mi hamarabb adja be módosítóit. Az jelentésünket négy részre osztottuk. Az egyik témája a globális fellépés és az Európai Unió alapelvei a mobilitás kihívásaira. A második rész nemzetközi migráció, amit jobban kell kezelni, és a felelősség megállapítására, illetve arra irányul mindez, hogy az egész világnak felelősséget kell vállalnia. Aztán az Európai Unió kihívásai, és a negyedik pedig harmadik országokkal között kötött megállapodások. illetve hogy pontosan milyen keretek között lehet megtenni azt, amit itt javaslunk. Induljunk ki abból az alapelvből, hogy az egész világ felelősséggel tartozik ezekért a menekült vagy migráns áramlásokért, és az egész világnak szerepet kell játszani abban, hogy meg, megszülessen a megoldás. Tehát mindenkinek felelősséget kell vállalnia. Ez az ENSZ közgyűlésén is elhangzott már, tehát a nagy migráns áramlatokat, népvándorlásokat mindenképpen valamilyen módon kezelni kell. Idén szeptemberben volt ez a csúcs, illetve az Egyesült Államok is rendezett egy olyan konferenciát, ahol a világ vezetői ezt a témát járták körül. Úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos alapelv, hogy az emberi méltóság és az emberi jogok teljes tiszteletben tartásával kell ezt a problémát kezelni. Elsődleges jog az alapjogi karta, és mindent az elsődleges jognak kell alávetni. Ez élvezze elsőbséget. Takamos, como crucial el papel de las mujeres. A nők szerepét szeretném kiemelni, a menekültek körében, és ne felejtjük el azt sem, hogy a gyermekek, a fogyatékossággal élők és az idősek különösen kényes helyzetben vannak, és az ő problémájukat mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen nagyon sok visszaélés történik a kárukra. A nemzetközi migrációt jól kell kezelni, és ez azt jelenti, hogy Ez azt jelenti, hogy ha ezt megfelelően kezeljük, akkor a gazdaság és társadalmi fejlesztéshez sokat tehetünk hozzá. A narratívát kell megváltoztatni, a jelenlegi, nagyon negatív narratívát, és azt kell elérni, hogy sokkal pozitívabban forduljunk ehhez a kérdéshez. Ehhez azt kell, hogy egy igazi migrációs közös európai politikát hozzunk létre, és teremtsük meg a migráció legális módjait. Öt nemben szeretném elmondani azt, hogy mi hiányzik az Európai Unióból. Hiányzik a migrációs politika például. Aztán nagyon fontos az, hogy megfelelő keretek között történjen az Európai Uniónak a harmadik országokkal való kapcsolat teremtése, tehát mindenképpen, egyez, mindenképpen megállapodásra van szükség a harmadik országokkal, illetve megfelelő ösztönzőket kell kínálni ezeknek az országoknak. Ez azt hiszem még csak a megfelelő megoldás első lépése lehet. Hosszú távú megoldásokra kell törekedni, különös tekintettel arra, hogy a menekülés kiváltó okait kezeljük, illetve meg kell teremteni a békét, a szegénységet csökkenteni kell, a biztonságra és a stabilitásra kell törekedni, illetve meg kell teremteni az alapszolgáltatásokat, az emberi jogok tiszteletben tartását kell számon kérni, és természetesen a demokratikusan választott kormányokat kell támogatni. Ami a szíriai válságot illeti, mindenképpen ki kell emelnem Libanon és Jordánia szerepvállalását. Hihetetlen szolidaritásról tettek tanulbizonyságot, több millió embert fogadtak be. Aránytalanul nagy mértékű ez a szolidaritás ahhoz képest, hogy milyen gazdasági kapacitással rendelkeznek, és milyen erőforrásokkal rendelkeznek. Elnök azt, hogy azt hiszem befejezem, mert különben a kollégák nem jutnak szóhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a társjelentéstevőknek. Kilencen szeretnének hozzászólni. 11.30-kor be kell fejeznünk, mert a Szakarov díjról fogunk szavazni, úgyhogy rövid hozzászólásokat tudok csak engedélyezni, másfél percet mindenkinek. Gerégo úr, Enrique Gerégo. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez a jelentés, saját kezdeményezésű jelentés, ezen keresztül, egy ilyen jelentésen keresztül, de nem lehet túl sok mindent megváltoztatni, nem lehet túl sok mindent kiavítani az Európai Unió szakpolitikájában, avagy a tagállamok politikájában, politikájában, hogy a tagállamok hogyan kezelik a migrációs válságot vagy jelenséget, de arra kiválóan alkalmas egy ilyen jelentés, hogy az Európai Parlament hangolt adjon véleményének, illetve, hogy kifejezzük azt a fajta kényelmetlenség érzést, amivel a képviselőknek az elmúlt hónapokban, években élnie kell. Az Európai Parlamentben nagyon sok javaslat született már meg ezzel kapcsolatban, sőt, ez rímások sok bizottsági javaslatra is, de a tagállamok nem nagyon hajlandóak arra, hogy ezt a gyakorlatban is megvalósítsák. Hogyha ezt megtették volna a tagállamok, hogyha be, megvalósították volna azt, amire ígéret tettek a tanácsban, hogyha áthelyezték volna a migránsokat és menekülteket, akkor az európai lakosság azt hiszem sokkal befogadóbb lett volna, sokkal jobban elfogadta volna ezt a jelenséget. A civil társadalom azt gondolom, hogy sokkal jobban meg tudta volna emészteni ezt a fajta válságot. Az ENSZ közgyűlésén néhány nappal ezelőtt körülbelül ugyanerre a megalapításra jutottak. Tisztán kell lássunk azonban, ez egy globális probléma. Ez azt jelenti, hogy nem képzelhetjük azt, hogy a menekült válság előtt nem volt több 10 millió menekült a világban. Különböző háborúk nyomán, vagy természeti katasztrófák nyomán mindig is rengetegen voltak, akik menekültek a háborútól, a szépség elől, a szegénység elől. Támogatom mindazt, ami erről a jelentésben olvasható, tehát az egész világ felelősséggel tartozik azért, hogy a megoldást megtaláljuk. Ugyanakkor van itt egy külön EU-s felelősség is, hiszen az Európai Unió tagállamai általában elég jelentős tagállamok. Látom, hogy nem nagyon van már időm. Tudom, hogy Valenciano asszony és Diaz de Mera úr majd számos módosítót fog beterjeszteni, de egy dolgot emelnék ki, a harmadik országokkal kötött egyezményeinket úgy kell kialakítani, hogy a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben tartjuk, illetve a segítségnek feltételek nélkül kell ö, megvalósulnia. Köszönöm. Sárga Örenc következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy közösen kellene értelmezni a migrációs áramlatokat. Először is ne felejtsük el, hogy a a migrációs folyamatonak 90%-a régión belül integ, migrálódik, vagy, vagy, vagy vándorol Afrikában, és például csak 10% indul Európa felé illetve, illetve 10% lép ki a régióból Amerika vagy Európa felé. Olyan menekültekről van szó, amelyek esetében tiszteletben kell tartani a Genfi konvenciót, ezzel mindenki egyetért, ami a gyakorlatot illeti, Merkel asszony nagyon egyedül van a befogadó álláspontjával. De azt szoktuk mondani, hogy hát mindenki vegye ki a részét a munkából, de ez semmit nem változtat E, ebben e, semmi nem, semmit nem változtat abban, hogy egyesek senkit nem akarnak befogadni, más tagállamok csak a keresztény menekülteket, stb. E, Merkel asszonynak szeretném kifejezni a tiszteletemet, hogy megóvta vagy megvédte Európa hírét. Most nézzük, mit lehet csinálni, hogyha az Európai Unió fejlesztési politikát úgy értekeljük, mint egy mindenre, jó, mindenre alkalmas eszközt, a klímaváltozás elleni harc, a migráció megoldása, mint mindenre alkalmazható csodaeszköz, úgy, hogy közben a költségvetésben nincs rá pénz, hát ez a végét jelentheti a fejlesztési politikának. Úgyhogy nagyon jó képzelő erővel eh, kell rendelkeznünk, és az eszközök eh, szempontjából nagyon fontos, hogy a költségvetésben biztosítsuk eh, a erre szánt pénzt. 0,3% hiányzik ahhoz, hogy az embereket figyelmeztessék arra, hogy el kell hagyniuk a régiót. Mert egyrészt a pénzt a fejlesztési politikára fordítjuk, másrészt pedig megfosztjuk a fejlesztési politikát attól, hogy, hogy eredményes legyen. Úgyhogy azok akik menekülnek a hazájukból azért, mert kilátástalan a helyzetük, ő nekik az ő helyzetükre kell valamilyen megoldást találni hogyha ezek a személyek, akik Afrikából vagy máshonnan érkeznek, akik tudják, hogy ha tudják azt, hogy visszatérnek eh, hamarosan a hazájukban, nem maradhatnak itt eh, örökre, akkor nem fognak eh, illegalitásba vonulni az mi országainkban. Köszönöm szépen. Luke úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egy kicsit több időt szeretnék, mert másfél perc egy ilyen fontos jelentéshez, hát ez nagyon kevés. Én nagyon csalódott voltam, amikor elolvastam ezt a jelentést, mert azt gondolom, hogy a jelentés nem több, a jó szándék kinyilatkoztatásánál. Tulajdonképpen csak célokat sorol fel, amelyeket egyébként biztos mindenki oszt, ezek a, a, azon szándékunkat szögezik le, hogy segíteni szeretnénk, de hogy ami a realitást illeti, amikor fel kellene lépni és tenni valamit, akkor ebben nem igazán eredményes ez a jelentés. Pozitívabb narratívát kellene kidolgozni a menekült politikával kapcsolatban. Az a probléma, hogy sok választó úgy érzi, hogy mi, túl, hogy mi túlságosan pozitívan állítjuk be ezt a témát, hogy a problémákat nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, ignoráljuk, és ebben a jelentésben is ez a helyzet. Egyértelmű, hogy felmerül, a, azt a benyomást kelt ez a jelentést, mint hogyha sokkal többet tehetnénk, hogyha egy picit több pénzünk lenne. Például, hogyha a menekültek kezeléséről, menedzsment, a menekült áramlatok kezeléséről beszélünk, nos a menedzsment azt is jelenti, a kezelés azt is jelenti, hogy nemet is kell tudni mondani. Ez nem derül ki ebből a jelentésből. Úgy tűnik, mintha mindenkinek segíteni tudnánk abban, hogy bármilyen okból menekül is, mindig is a jogait tiszteletben fogjuk tartani, és érvényesíteni tudja majd a jogait. Ez nem a valóság. A kezelés az azt jelenti, a probléma kezelése azt jelenti, hogy egyes esetekben igent mondunk, más esetekben nem, nemet mondunk, de kinek mondunk igent, kinek mondunk nemet, hogyan szelektálunk. Ez a jelentésből nem derül ki. Ami a fejlesztést illeti, Szeretném hangsúlyozni, hogy ebbe a jelentésbe bele kell foglalni azt is, hogy a fejlesztés igen, nagyon fontos, de a fejlesztési politika nem tudja megoldani a problémáinkat. Ez tulajdonképpen csak egy aprócska csepp a tengerben. Hogyha azt mondjuk, hogy a, fejle, hogy a menekült áramlatok az egész nemzetközi közösségnek a felelősségét jelentik, de ahol gazdasági menekültekről van szó, akkor azok az államok a felelősek, amelyek nem tudnak megfelelő gazdasági feltételeket biztosítani a saját országokban. Én tudom, hogy többet beszélek, mint amennyit megengedett volna az elnök asszony, de beszéljünk még a pull faktorokról is. Hogyha humánus menekült politikát akarunk, olyan politikát, amely az embereknek új, megfelelő élet mm, alapminőséget jelent, ez is pullfaktornak számít. Elnök, tudom, hogy nagyon kevés az idő, de a Szaharov díjról is szabazni kell. Mindig megkérhetjük a szervezőket, hogy egy újabb vitát tűzzünk a napirendre a témáról, de a Szaharov díjat nem lehet elhalasztani. Elgyőr Guzmán következik. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindennel egyetértek, amit Valenciana asszonyom elmondott, sőt, még Diaz de úrról is néhány dologban egyetértek. De sajnálatos módon mindaz, amiről beszéltek, nem kap helyet a jelentésbe. Azt hiszem, a jelentés fókusza nem megfelelő. Egyrészt azért, mert az emberi azt az emberi jogot nem ismerik el, hogy mindenki jogosult a migrációra, illetve valójában nem megfelelő megoldásokat akarnak adni a, a származási országokban, nem akarják megszüntetni az eredendő okokat, nem akarnak véget vetni a különböző kihasználó politikának, vagy akár a különböző fegyverexportoknak, amely az, amely az egész háború hátterében áll. Valójában még inkább elmérgesítik a határhelyzetet, vagy akár azt a helyzetet, amely az Afganisztánban vagy Törökországgal kötött megállapodás okozott. Összekeverik a biztonságot és a migrációt. Azt gondolom, hogy ismételten a migránsokat szeretnék bűnöző színben feltüntetni. Nem szabad militarizálni a határokat, és nem szabad nem szabad NATO hajókat küldeni a földközi tengerre, hogy állítsák meg a migránsokkal teli hajókat. A klímaváltozás, a munkavállaló kihasználása, a erőforrások, természetes erőforrásokkal való visszaélés, erről mind nincs szó, az egy, a nem megfelelő együttműködésről sincs szó, arról sincs szó, hogy például az együttműködési költségvetés 70%-át törölte Spanyolországban a néppárti kormány. Aztán a visszafogadási, a visszafogadási megállapodásokat támogatja a jelentés, ez azt jelenti, hogy mi hamarabb ö, szabaduljunk meg azoktól a migránsoktól, akik Európába érkeztek. Mióta a Lavaleti egyezményt megoldott, meg aláírták, azóta felmerült az, hogy hogyan lehet szankcionálni azokat az országokat, amelyek nem tartják tiszteletben a megállapodást. Erről itt miért nincs szó? Aztán nincs szó egy nagyon fontos dologról, ez pedig az, hogy milyen módon lehet legális és biztonságos migrációs csatornákat létrehozni az Európai Unió felé. Erről mind beszélni kellett volna a jelentésben. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Brock egyeztetek. Nem tudunk mindenkinek szót adni, és megfelelő vitát folytatni. Kérdezem, a társjelentéstevőktől, hogy jó lenne, hogyha egy újabb vitát is napirendre tűzünk a témáról. Sokan szeretnek hozzászólni, sokan szeretnének hozzászólni, de félkor kezdenünk el a Szakarov díjat. Mert lehet, hogy két fordulóban kell szavaznunk. Úgyhogy ezzel lezárhatnánk. Egy forduló meg volt, több frakciókat meghallgattuk, és a következő alkalommal folytatnánk a vitát. Túl fontos a téma ahhoz, hogy sürgessük. Jó? Akkor még a zöldek nem szóltak hozzá, két árnyék jelentéstevő van ott, talán Lochpiller asszony, Hautala asszony, nem tudom, ki szeretne hozzászólni a zöldek nevében. Mind a ketten? Ne. Vagy egy-egy perccel. Lochpiller asszony, tessék. Tessék. És aztán a következő vitában megadjuk a szót a másik zöld képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, természetesen sok mindennel egyetértünk, ami Eh, ami eh, elhangzott, eh, de hát nagyon kevés az időnk. Nos, ami a migrációs nyomást illeti a, a preambulum bekezdés, illetve a bevezető bejegyzéseket illeti, megjegyzéseket illeti, ezt végig kellene gondolni még egyszer. Valenciano asszony azt mondta, hogy nagyon sok módosító javaslat született, és készít el egy párhuzamos jelentést. De ez mit jelent? Aztán a konfliktus megelőzés, a mediáció és a CSDP témákról szinte semmit nem írnak a jelentésben, illetve az okok problémájáról nem sokat írnak, a kartúni folyamatról nem igazán olvashatunk a jelentésben, pedig egy nagyon font, ez pedig egy nagyon fontos megközelítés az Európai Unió részéről. A szudáni kormányjal együtt igyekszünk megoldásokat találni arra, hogy az Európai Unión kívül, területéről, területén kívül tartsuk a migránsokat. Köszönöm szépen! Nagyon sajnálom, kedves kollégok, szeretnének hozzászólni, nem tudunk ma már szót adni. Tudom, hogy árnyék jelentéstevők vannak minden tagál, minden frakcióban vannak jelentéstevők, akik nem tudnának, nem tudtak hozzászólni, úgyhogy ez nem kifogás, legalább egy órát, egy óra 15 percet kellene betervezni erre a jelentésre. Nem tudok mindenkinek szót adni talán a két jelentéstevő egy-egy percben tudna -e még, vagy akar még valamit mondani. Én jelsznek se tudok szót adni, illetve nagyon sajnálom, de a Szakarov díjról szavazni kell. Elena. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy mindenképpen több időre van szükség, hogy ezt alaposan meg tudjuk vitatni. A frakciók módosítait megfelelő részletességgel fogjuk megvizsgálni, ezek rendkívül fontos téma, de a jelentésben nem lehet mindent belevenni. De természetesen abból indulunk ki, hogy a lehető legtöbb szempontot, dimenziót megfogalmazzuk a jelentésben. Köszönöm. Bueno, gracias. Agustin. Eh, la misma... Agustin, igen, köszönöm. Teljesen egyetértek Kelenával. Az összes kolléga véleményét megfontoljuk, Heidi, kedves kollégák, tudom, hogy az emberek azért jönnek, hogy szavazzunk, de hagyjuk szóhoz jönni jelentéstevőt, kérem maradjanak csöndben, szeretnénk meghallgatni jelentéstevőt, parancsolja Augustin. Ott tartottam tehát, mondja jelentéstevő, hogy Hautala asszony pontosan tudja, hogy mennyire nagyra becsülöm őt és elképzeléseit is. De ami a kartomi folyamatot illeti, erről speciál van szó a 14-es pontban. Csak ennyit. Köszönöm szépen, és majd még folytatjuk. Sorry, but we didn't really... Kollégák, nagyon sajnálom, de nem szántunk sajnos elég időt erre a vitára, nem tudok mindenkinek szót adni. A társjelentés tevőkre tekintek, Elena és Augustin. Legyen továbbra is október 18 a módosítók határideje, és aztán legyen egy újabb vita a módosítókról, és mielőtt szavazunk, nem tudom, hogy ez csúszást jelent-e, a szavazásról, a, pl- a szavazással kapcsolatosan a plenárison, de meg kell ezt vitatni talán a titkársággal. Szerintem szervezzünk újabb vitát, amikor majd a módosítókat is megvitatjuk, és akkor talán sikerül minden kollégának lehetőséget adni. Október 18-a déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és utána visszatérünk majd a témára. Sajnálom, hogy nem tudtam mindenkinek szót adni. Brók úr fog elnökölni a szavazás során. Kérem az ember, a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Brók úr mindjárt átveszi az elnöklést, és ő jóval hangosabban tud kiaválni, mint én. Köszönöm szépen. Szerintem most már a két jelentéstevőre marad, hogy előkészítsék a nagy koalíciót Spanyolországban, ha jól értem. Hölgyeim és uraim, zárt ülés következik. Kérem azokat, akik nem jogosultak itt lenni, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el a termet, és kérem, fejezzék be a beszélgetést itt a folyosón. Well, there's people there. Where Where is? I I know know him. him. don't Ja, das muss der Frau, mit der muss ich gleich reden. Mit, mit dieser Frau müssen wir reden. Frau mit, ja.